Lássuk az eheti e, munkarendet, a heti e, beosztást. A április 7-én elfogadott végleges napirend e, mindenki számára hozzáférhető. Az Európai Néppárt márom a 106-os cikk alapján a glüfozát Um, anyagról egy vitát kezdeményez a Karim jelentés alapján, és ennek kapcsán most megadom a szót. Kinek is? Parancsoljon, kolléga asszony. Oui, merci, monsieur le président. Igen, köszönöm, elnök úr. Az EPP képviselőcsoport nevében a napirendre való felírását kérem a glifozát anyag kapcsán az ellenvetés megtárgyalásának a Karim jelentés után. Nagyon fontos, hogy a plenárison beszélhessünk erről, mert nagyon sok állampolgárt aggaszt az ügy. Mr. President, we have no interpretation in English. Elnök úr, nincs angol nyelvű tolmácsolás hogy nem értik a kollégák, hogy miről van szó. Delai asszony megismétli a kérvényét még egyszer, és akkor Drigela talán sikerül majd a tolmásodást is bekapcsolni. Ja. Igen, elnök úr, tehát az EPP képviselőcsoport nevében, mint említettem, azt kérjük, hogy a napirendre vegyenek föl egy vitát ma este a glifozát anyaggal kapcsolatos ellenvetésről. Ez a vita eh, Karim kollega jelentésének megvitatása után kerül le sor, ra, és mint említettem, nagyon fontos, hogy plenárisan beszélessünk róla, mert nagyon sok állampolgárt aggaszt. Támogatja -e valaki ezt a kezdeményezést, ezt az indítványt? Tehát ki támogatja ezt az indítványt, ki a fel mellette, Lamberts úr, tessék. Tisztelt elnök úr, valóban olyan téma ez, amely sok állampolgárt aggaszt, úgyhogy érdemes nyilvános vitát tartani róla. Felszólal-e valaki az indítvány ellen, Brokkur tessék pane předsedající málokdo podporuje debatu o glyfosátu tak jako já. a glifozátról szóló kérdést egy konferencián megvitattuk, de ugyanakkor a weben nyomon követhető szakbizottsági ülésen megvitattuk ezeket a kérdéseket. Nincs értelme, hogy új vitát kezdjünk el. Egy óra 40 perc múlva jár le határidő, semmi értelme nincs a meghosszabbításnak. Köszönöm. Szavazzunk hát most erről az indítványról. Ki támogatja az indítványt? Kérem jelezze most készfeltartással. Ki ellenzi az indítványt? Ki tartózkodott? Elfogadtuk tehát ezt az indítványt. Ez teljesen egyértelmű volt képviselőtársaim, de rendben van, akkor ellenőrizzük le teljesen egyetemen támogatták a szavazók a kérve a kezdeményezés. de hát akkor szavazzunk. Akkor szavazzunk hát elektronikus formában. Megnyitom a szavazást, szavazott mindenki? Na jó, akkor most szavazott már mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Nagyon szűk eredmény 255-91 ellenében 16 tartózkodással támogatták az indítványt. Még egyszer megismétlem, ezt az indítványt elfogadtuk. A 106-os cikk alapján a Karim eh, jelentés vitája után vitázunk a glifozát kérdéséről. Kedre nincsen módosítási kérelem, szerdáról tájékoztattak bennünket, hogy ma Málta visszavonta a számvevőszéke jelöltet, ilyen módon a Soltesz jelentés vitája lekerül a napirendről. Kérje még bárki a szót a heti munkarend kapcsán, a napirend kapcsán. Úgy látom, hogy nem. Ezzel elfogadtuk ezt a napirendet először is Pitella úr kap szót ügyrendi kérdésben nem ügyrendi kérdésről van szó, elnök úr, hanem sokkal inkább um, a szocialisták nevében szeretnék felháborodásomnak hangot adni, a felett, hogy um, hogyan bánnak az idoménében rekett menedékkérőkkel. Ez bűnös, kriminális, elfogadhatatlan, az emberi méltóságot lábbal tipró megközelítés, nemzetközi védelemre van szükség. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a FIROM egy eh, Európai Uniós tagjelölt ország. Kérem önt, elnök úr, hogy határozottan és elkötelezetten szólítsa fel a firomi hatóságokat, hogy fejezzék be a <clears throat> fellépésüket, és kérem, hogy forduljunk a Frontexhez is, hogy biztosítsa a menekültek biztonságát. Most tájékoztattak róla, hogy Ausztria <clears throat> egy úgynevezett megelőző akadályt kezd kiépíteni a, <clears throat> a Brenneren. Hát emlékszem a Bush preventív háborújára, és mi volt ez? Egy katasztrófa. Ez is egy katasztrófa lesz. Okay. Peter, Weber. Weber úr. Hogyha Pitella kollega is hozzászól ehhez a témához, akkor szeretném a kollégák felhívni figyelmét arra, hogy mi valamennyien azt akarjuk, hogy humánusan bánjanak Európában mindenkivel. Nekünk azt mondták, hogy a görög hatóságok az idoméniben rekett menedékérőknek felajánlottak megfelelő ellátással biztosított helyeket, és a menedékérők ezt nem fogadták el. A menekülteknek is korrektül kell viselkedni, és be kell tartaniuk a jogot és a törvényeket. Perez asszony ügyrendi hozzászólás. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. A képviselőcsoportom sürgős állásfoglalást kért Szenegáról, a szenegáli helyzetről, illetve Bibo Burgi e, úr helyzetéről. E, fontos lenne, hogy Makiszál elnöknek személyes üzenetet küldjünk, ugyanis Bibo Burgi e, úrról megállapították, hogy nem bírná el a bebörtönzést, méghozzá önkényes bírósági ítélettel került oda. Bibo Burgit a szenegáli hatóságok börtönözték be. Szeretném, hogyha Makisár elnök úrnak egy ilyen tárgyú üzenetet tudnánk küldeni. Már különböző forrásokból tájékoztattak erről. Felvettem a szenegáli nagykövetséggel is a kapcsolatot, és az elnökkel is felvettem a kapcsolatot. Kíván-e még valaki hozzászólni? Ha nem, akkor a napirendet elkezdjük végig tárgyalni. A Nemzetközi Roma Nap kapcsán meghallgatjuk először a bizottság képviseletében Jurova asszonyt. Parancsoljon biztos asszony. Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők, köszönöm, hogy a bizottság lehetőséget kapott ma arra,